Um, goedemorgen, collega's. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Nos, négy kolléga van itt, ez már előrelépés a kettőhöz képest, úgyhogy próbáljunk egy kicsit dolgozni, és üdvözlök mindenkit! Ehm, az első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Van-e a napirenddel kapcsolatosan észrevételük? Ha nincsen, akkor térjünk át a második pontra, az elnök közleményeire. Ez az utolsó alkalom, amikor én elnöklök, de Magisteris eh, úr eh, még mindig európai parlamenti képviselő. És ő ma Nápolyban tárgyal egy tanácsi ülésen, és aztán majd a plenáris ülésen itt lesz, ez az utá- utolsó plenáris ülése, és azután őt váltja majd egy másik kolléga. 13.-14-én, július 13-án, 14-én új elnöke lesz a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak a liberálisoktól. Ennyit a közleményekről. Az összes nyelven hallgatható a tolmácsolás, meg ennyit kell elmondanom, illetve az interneten közvetítjük webstream technikával az ülést, és mindenki a baloldali mikrofont használja, utolsó bejelentésem talán egy kicsit meglepő. Azt gondoltam, hogy a kolléga egy kicsit fiatalabb, de a Kokobu beli kollégánk, aki a szolgálat vezetője, úgy döntött, hogy visszavonul a munkából, Úgyhogy sok minden jót kívánok neki a nyugdíjához, és nem sokára bizonyára majd kap egy levelet is, amiben a köszönetünknek adunk hangot. Nézzük most a harmadik napi rendőpontot. Van a verslag van de... Uh... A következő ülések jegyzőkönyvének eh, elfogadása. 2011. április 11-12-ről van szó. Ezt május 13-án küldtük ki. Hogyha nincsen senkinek észrevétele, akkor olyba veszük, hogy ezt a jegyzőkönyvet elfogadtuk. Még egy eh, kisebb bejelentés. Volt egy delegációs látogatásunk múlt héten. Öt eh, tagunk látogatott el Koszovóba, illetve Macedóniába a Macedón volt Jugoszláv köztársaságban. És ez egy nagyon érdekes és nagyon tanulságos látogatás volt. Az öt oda látogató kolléga mind nagyon aktív volt a látogatás során, tehát nagyon érdekes és egy kicsit kalandos látogatás is volt. Koszovóból, amikor Macedóniába mentünk, akkor a buszról le kellett szállnunk, és így át kellene a határon, majd a határ a másik oldalán egy másik busz várt minket, és így tudtuk folytatni az utazást. Úgyhogy gyalog kellett átlépnünk a határon, de aztán végül is nem volt busz. Egy kis kicsit pánikba estünk, meg kell, hogy mondjam, mert úgy tűnt, hogy elvesztettünk öt tagot, illetve a titkárságot, de aztán megoldottuk a problémát. Kiderült, hogy azért volt ott egy busz, egy normális menetrendszerinti busz, azzal tovább tudtunk utazni, és ráadásul még olcsóbb is volt. Ennyire kreatívak, kreatívak vagyunk ebben a bizottságban. Nagyon jó volt ez a látogatás, úgyhogy köszönöm a résztvevő kollégáknak, illetve a titkárság támogatását, és köszönöm, és később majd lesz ezzel kapcsolatosan egy jelentés is. Heel veel tijd hebben deze, deze voormiddag. We hebben uh, op onze tafel uh, deze voor... Nincsen túl sok időnk, úgyhogy lépjünk tovább. Két jelentést tárgyalunk ma meg a közbeszerzési politikáról, illetve a HÉA bizottsági zöld könyvek is vonatkoznak ezekre a témákra, illetve azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy miként él vissza a szervezett bűnözés az uniós forrásokkal, ez egy tanulmány. Egy kicsit zavarban vagyok, én vagyok az előadó az egyik témában, méghozzá a közbeszerzési politika modernizálása témakörében. Nézem a jegyzeteimet. Úgyhogy akkor bele is vágnék ebbe a témába most, mint előadó. A Belső Piac és Fogyasztóvédelmi Bizottsággal is egyeztettem, de egyébként ez csak egy egyoldalas vélemény, tervezet. Az első tervezet hat ajánlást tartalmaz. Persze ezzel még lehet változtatni, lehet megcsiszolgatni. Egyébként júliusban fogunk szavazni róla. Áttekintettem a bizottság zöld könyvét. És az derült ki ebből, majd később beszélünk erről, amikor a tanulmányt is megvizsgáljuk a szervezetbűnözésről, illetve arról, hogy hogyan él vissza a szervezetbűnözés az uniós forrásokkal. Tehát látni fogjuk, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos kérdések ebben az összefüggésben is felmerülnek. Hiszen itt is szerepet kap a szervezetbűnözés. bűnözés, és a közbeszerzést is kihasználják a bűnözők, hogy kihasználják azokat a kiskapukat, amelyeket aztán pénzmosás érdekében tudnak hasznosítani. Bizonyos kérdések is felmerültek itt. Az éves jelentésében a számvevőszék, illetve további jelentéseiben is kifejezetten arra mutatott rá, hogy a közbeszerzési szabályok be nem tartása 43%-ában magyarázza a számszerűsíthető tévedéseket, illetve a kohéziós politika költségére vonatkozó becsült hibaaránynak megközelítőleg háromnegyedét teszik ki ezek a szabálytalanságok. Úgyhogy ez óriási probléma, digitális formában a véleményünket is elkészítettük, ezt most még nem adtuk ki a kollégáknak, azt hiszem ma fogják megkapni e-mailen a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagjai. Úgyhogy először is le kell szögezni, hogy valós problémával állunk szemben, másodszor. Arra sürgetjük a bizottságot, hogy tegyen javaslatot megfelelő szabályozásra a korrupció és a részrehajlás megerőzése érdekében. Közös definícióra van szükség az összeférhetetlenség fogalmát illetően. Illetve felmerül az a kérdés, hogy megtesz-e mindent a bizottság, illetve felhívjuk a bizottságot arra, hogy tegyen meg mindent a korrupció kiküszöbölésére. Felkérjük továbbá a bizottságot, hogy hatékonyabb jelentéstételi gyakorlatokat dolgozzon ki ebben a tekintetben, vagyis, hogy a közbeszerzések kapcsán megvalósuló korrupciót leküzdjék. Vagyis egyértelmű szabályokra van szükség a közérdekű bejelentéseket tevők védelmére, én itt utalok az Európa, Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének állásfoglalására is e tekintetben. A bizottságnak továbbá fontos feladata volna, hogy tájékoztassa az intézményeket, illetve a közvéleményt erről a témáról. amikor a Strasburgi plenáris ülés volt, hazafelé, Brüsszel felé beugrottam Luxemburgban az a számvevő székhez, és nagyon meleg fogadtatásban részesítettek, biztosítottak arról, hogy felelősséget válnak ezért a kérdésért. Két és fél órás tárgyalást tartottam velük, és láttam, hogy felismerik világosan, hogy bármilyen hiba, ami felmerül ezen a területen, gyakran abból ered, hogy sokan nem kellőképpen tájékozottak a tekintetben, hogy milyen folyamatokat jelent a közbeszerzés. Tehát nagyon fontos a képzés, az oktatás. Negyedik javaslat, ez is egy kicsit hasonló. Nem csak a bizottság feladata az oktatás, a képzés, minden tagállamban központi nyújtó szolgálatra van szükség a szerződő hatóságok számára, hogy könnyebben hozzá lehet sem férni az információkhoz, illetve gyorsabban lehessen ilyen segítséget kérni. Ötödik ajánlás. A közbeszerzési szerződéseknek a fenntarthatóságot is biztosítaniuk kell van egy olyan szabály, amely szerint a szerződéseknek környezetbarátnak kell lenniük, és figyelembe kell venni a társadalmi környezeti és méltányos kereskedelmet erőben részesítő kritériumokat. Ilyeneket kell alkalmazni. Úgy gondoljuk, hogy ez előremutató, és ez egyébként az Európai Unió jövőképéhez is illeszkedik biztosítani kell, hogy ezeket a követelményeket is illeszék be a szerződések dokumentumaiba. És el kell kerülni, hogy mindez visszaélésekhez vezessen. Hatodik javaslat. Felhívjuk a bizottságot, hogy vizsgálja felül a meglevő minőség alapú kiválasztási rendszert, és a gazdasági szereplő gazdasági és pénzügyi megbízhatóságának ellenőrzése céljából a mérlegek helyett kérjen cash flow kimutatásokat. Nagyon fontos, hogy a cash flow kimutatások előtérbe kerüljenek. A bizottság erre remutatott és teljesen igazuk van ebben. A cél ugyanis az, hogy minőségi kiválasztási kritériumokat tudjunk alkalmazni. Ezért kétféle információra van szükség. Egyrészt az éves jelentésekre, másrészt cashflow kimutatásokra, hiszen ezek jobban tükrözik az érintettek pénzügyi helyzetét. Ez az első tervezete tehát ennek a véleménynek. Persze még bővíteni fogjuk ezt a szöveget, de egyelőre várom az önök visszajelzéseit. Ma délután, illetve holnap megpróbáljuk kiegészíteni a szöveget. Ki szeretne szót kérni? Az árnyék előadó, tessék parancsolni. Kiitos puheenjohtaja, kiitos raportoija. Voin yhtyä kaikkeen siihen, mitä... Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm jelentéstevő úr egyben. Egyetértek azzal, amit javasolt, ezek nagyon fontos megjegyzések voltak. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Ami a közbeszerzéseket illeti, egyszerűsíteni kell az eljárást. Annak érdekében, hogy a bürokráciát csökkentsük, főként a kis és középvállalkozások esetében. A KKV-k azok, amelyek a legtöbb munkavállalót foglalkoztatják Európában, és ezek az eljárások nagyon nehézkesek a számukra. Ezért arra kell összpontosítanunk, hogy a folyamat, az eljárás minél egyszerűbb legyen, annak érdekében, hogy a KKV-k is hasznát lássák mindennek. Másodszor a közbeszerzések stratégiai felhasználása vagy hasznosítása. Elgondolkozhatunk például azon, hogyha szem előtt tartjuk az Európa 2020 stratégiát, akkor láthatjuk, hogy vannak bizonyos célok. Ilyen a foglalkoztatottság növelése, az éghajlat védelem, és éppen ezért a közbeszerzések a tagállamokban stratégiai célok elérésére felhasználhatók lehetnének, és a tagállamoknak kellene elgondolkodniuk azon, hogy hogyan lehetne ezt a legjobban megvalósítani. Talán ezeket az ötleteket volna érdemes megfontolni ebben az összefüggésben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Szeretne még valaki hozzászólni? Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Igen, a közbeszerzések kérdése, mint önök is kifejtették már, illetve ön is, nagyon fontos. Több milliárd euró vesztesége keletkezhet az Európai Uniós költségvetésnek emiatt. Úgy gondolom, hogy minden ország arányosan ugyanilyen arányokat veszít. Többször beszéltünk már erről a témáról, és ma meggyőződésem, hogy olyan rendszerre van szükség, ilyet kell létrehozni, ami nem az egyes tagállamok szabályain alapul. A különböző régiókban más és más a történelmi háttér, a gazdasági viszonyok, és másképpen használják fel az EU-s forrásokat. Egy misszió során pontosan láttuk saját szemünkkel, hogy milyen problémák merülnek fel egyes országokban ahogyan ön is elmondta, nagyon fontos, hogy minden tagállamban kapcsolattartó pont jöjjön létre. Az Európai Bizottság képviselőinek meg kell kezdeniük felvenni a kapcsolatot ezekkel a pontokkal, hogy tudják, hogy mi működik másként az egyes tagállamokban. Egyetértek, hogy a kis és középvállalkozások valóban sok nehézséggel találkoznak az eljárások során, sokszor emiatt részt sem tudnak venni a közbeszerzésekben, hiszen túlságosan komplikáltak a szabályok. Litvániából van tapasztalatom, hiszen 2004-ben alakítottak ki egy modellt ott, és egészen hasznos, jól használható ez a modell, ebből tanulhatunk, és egy progresszív közbeszerzési rendszert hozhatunk létre az Európai Unió egészében. Mi ennek a haladó eleme? Például az elektronikus része, ez nagyon fontos. A másik pedig a törvényi háttér az egyes tagállamokban. Minden országban bizonyos jogszabályokat ki kell dolgozni, amelyek alátámasztják a megfelelő közbeszerzést. Litvániában olyan rendszert hoztunk létre, amely előnyben részesíti bizonyos területeken a kis- és középvállalkozásokat. A szakszervezetekkel is felvettük a kapcsolatot, bizonyos alapelvek nagyon hasznosnak bizonyulnak Litvániában. Magáncégek és állami intézmények is érdekeltek abban, hogy a régi rendszer maradjon fenn, és ez néha komplikálja a helyzetet. Általánosságban azt mondhatom, hogy hálás vagyok a kollégáimnak, akik kidolgozták ezeket az alapelveket, és gond, úgy gondolom, hogy a jövőben ez hozzájárul ahhoz, hogy javuljon a közbeszerzési rendszer, és hogy színvonalasabb legyen a közbeszerzés általában. Tudom, hogy nagyon sok EU-s tagállam több erőfeszítést kell, hogy tegyen, hogy javítsák a rendszereiket. Az Európai Bizottságnak fel kell mérnie a helyzetet az egyes tagállamokban, és ki kell dolgoznia azokat az alapelveket, amelyek minden tagállamra egyaránt vonatkoznak. Köszönöm. Um, Nagyon szépen köszönöm. Andreasen asszony. Thank you for your... Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentést is. Három észrevételem volna a következtetésekkel kapcsolatosan. Az egyik az, hogy kiderül ebből a szövegből, hogy a közbeszerzési szabályok csak magukban 43%-ban felelősek a számszerűsíthető hibákért. Felmerült bennem, hogy a számvevőszék meghatározta el, hogy mi az alapprobléma, hogy nem elég világosak a szabályok, vagy kulturális problémákkal találkozunk a különböző tagállamokban. Ezek is talán hatással lehetnek arra, hogy hogyan hatják végre a szabályokat, vagy hogyan tartják azokat be. A hármas következtetésben beszél a a bejelentéseket tevők védelméről, vagyis hogy erre is világos szabályokat kell meghatározni. Volt egy tanulmány, egy hónap ezelőtt készült, amiben egyébként körülbelül ugyanannyi képviselő vett részt a meghallgatáson, mint ahányan itt vagyunk, úgyhogy az Európai Uniós szinten úgy gondolom, hogy nem kap elég figyelmet a bejelentéstevők védelme, és nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság megpróbáljon hozzájárulni a helyzet javításához. Végül pedig, de még ennél is talán fontosabb, a hatodik pont, hiszen ott felhívjuk a bizottságot, hogy a mérlegek helyett cashflow kimutatásokat vizsgáljon. Én azt mondanám, hogy ez inkább kiegészítő legyen, tehát a mérlegek mellett vizsgálja a cashflow kimutatásokat, és ne hagyjon fel a mérlegek vizsgálatával, hiszen ez egy jogi ö, megalapozott dokumentum, erre kell alapozni az értékeléseket, és tudom, hogy a görög fejlemények miatt egy kicsit szkeptikusak vagyunk a mérlegekkel kapcsolatosan, de még továbbra is úgy gondolom, hogy a mérleg az a dokumentum, amelynek alapján a mutatókat legpontosabban ki lehet számítani. Dankjewel, andere collega's. Nagyon szépen köszönöm. Más kollégák esetleg? Sörensen úr, parancsoljon. Øh, köszönöm szépen a jelentést is. Később a szervezetbűnözésről lesz majd szó a mai napom, és ez is egy nagyon érdekes téma ebben az összefüggésben. Ezt egyébként az előadó is megemlítette a harmadik pontban. Az is említése kerül, hogy a korrupció megelőzésére is lépéseket kell tenni, de a korrupció és a szervezett bűnözés azért két különböző szinten működik, ezek között különbséget kell tenni. Hiszen előfordul, hogy vannak olyan ajánlatételi eljárások, amikor bizonyos preferenciát élveznek ajánlattevők, ez az egyik szint, a másik téma pedig az, amikor a közbeszerzési pályázatokat pénzmosásra használják. Sokszor van egy nagyon alacsony ajánlat, ami szépen fest papíron, de a célja tulajdonképpen a pénzmosás. Olaszországban tettünk látogatást, és megvizsgáltuk az akvilai földrengés utáni helyzetet, és ott is közbeszerzési pályázatokon próbálták a rekonstrukciót elindítani. 1500 al vállalkozót vontak be a hat pályázó részéről, és több mint 20%-uk nem tudta dokumentálni, hogy megfelelnek a kritériumoknak. Nyilván folytatni kell ezzel kapcsolatosan a munkát, de arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy két külön szintről beszélünk, hogyha a korrupció, korrupcióról és a szervezet bűnözésről beszélünk, és ezt figyelembe kell venni a harmadik pontban. Um, Nagyon szépen köszönöm. Kedves kolléga, nézek a bizottság felé. A bizottság részéről esetleg szeretne valaki felszólalni? Katinári úr, szeretne felszólalni? Parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A bizottság indította el a közbeszerzési rendszer modernizálásáról szóló eszmecserét. Mindazon kérdések, amelyeket említ a szöveg, Mindezen kérdéseket jelenleg behatóan vizsgálja a bizottság. Számos válasz érkezett a zöld könyvre vonatkozóan specifikus kérdésekkel kapcsolatosan és amelyeket ön is említett az ön szövegtervezetében. Elsősorban az év vége felé jönnek ezek a javaslatok, és alapvetően a másik pillére a reformnak, hogy így fejezzem ki magam, az az értékelés, amelyet az előző jogszabály keret végrehajtásával kapcsolatosan hajtottak végre. Ezt is megvizsgálta a bizottság annak érdekében, hogy véglegesíteni tudjuk a javaslatainkat az új jogi keretekre vonatkozólag. Um... Nagyon szépen köszönöm. Andrézen asszony kérdést tett fel a számvevőszékkel kapcsolatosan, és a hiba arányjal kapcsolatosan rákérdezett, megemlítette kulturális különbözőségeket is. Talán a számbevőszék képviselője tud felvilágosítást adni ezzel kapcsolatosan. Láttam az imént, hogy eszmecserét folytattak. Nos, Andrázen asszony, még egyszer megismétlem, explicit módon rákérdezett a hibarányra, és a számbevő szék véleményére. Nem tudom, hogy esetleg most szeretne válaszolni erre, de ha ma nem szeretne válaszolni, akkor később ezt megteheti e-mailben hozzám címezheti, vagy e- esetleg Andrásen asszonyhoz, de a legjobb lenne, hogyha még a szavazás előtt kapnánk választ. Elnök úr, jelenleg sajnos nem tudok választ adni az elhangzott kérdésre, de feljegyeztük Andrázen asszony kérdését, és vissza fogunk térni rá bilaterális módon, keretek között. Elnök, jó rendben van, akkor mivel más nem szeretne hozzászólni a témához, jelentéstevőként reagálni fogok a kollégák megjegyzéseire. Nos, ami a KKV-ket illeti. Újra és újra elhangzik az az érv, hogy csökkenteni kell a bürokráciát, egyszerűsíteni kell az eljárásokat. Ezzel tisztában vagyok, tudatában vagyok ennek a problémának, és ennek megfelelően be is fogok nyújtani egy módosító indítványt, talán a kollégákkal közösen. Előfordulhat, hogy egy közös szövegtervezet születik ezzel kapcsolatosan, és van egy megoldási lehetőség. Of zijn, of, of... Talán létre lehetne hozni a vállalatok méretétől függetlenül egy fajta rendszert, függetlenül tehát attól, hogy középvállalatokról vagy nagyvállalatokról van szó. Az adott vállalatoknak ez esetben a dokumentumokat kellene benyújtaniuk arról, hogy hogyan működnek. Obdrachten. És hogy mi a helyzet jelenleg a vállalaton belül, ennek megfelelően kapnának egy igazolványt, és ezzel pályázhatnának a közbeszerzések esetében. Vannak vállalatok, amelyek ötször, tízszer is részt vesznek hasonló eljárásokon, és ez esetben ennek a rendszernek a keretein belül nem kellene újra és újra egy ellenőrzésen átesniük, lenne egy igazolványuk, és hogyha megnyerik az adott közbeszerzést, akkor megkapják a megbízást, akkor, akkor lépne életbe egy vizsgálat, amelyel ellenőriznék, hogy az adott vállalat még mindig ugyanan paraméterekkel rendelkezik-e, mint az igazolvány kiállítása előtt. Megpróbáltam már ezt valahogy felvázolni, megfogalmazni, és adott esetben megnézhetnénk a jelenlévő kollégákkal együtt, hogy ennek megfelelően egy módosítót be tudnánk-e nyújtani. Aztán, amit András asszony mondott, a cashflow kimutatásokkal kapcsolatosan. Talán nem voltam elég világos, elmondtam, hogy tulajdonképpen itt hibát követtem el, ugyanis csak az egyik mellett tettem le a garas, de tulajdonképpen mindkettőre szükség volna, tehát a minőségi megítélés számára fontos mind a cashflow kimutatás, mint a mérleg. Ennek megfelelően meg is fogom változtatni a szöveget, illetve a megfogalmazást is be tűzöm majd a szövegbe az és kifejezést, tehát hogy világosá váljon, hogy mindkettő fontos. Nos, ami a bejelentés tevőket illeti, derülátó optimista vagyok, úgy gondolom, hogy továbbra is él az Európa Tanács definíciója, erre van az egyik határozatában. A bizottság még nem nyilatkozott azzal kapcsolatosan, hogy elfogadható-e számára ez a megfogalmazás, de talán bilaterálisan tárgyalhatnánk erről. Amit Zandergárt kolléga mondott, azzal kapcsolatosan úgy gondolom, hogy itt a szervezett bűnözése kapcsolatos kérdésekről van szó. A tanulmány bemutatásakor hallunk majd néhány szót erről is, és hogyha lenne javaslata egy módosító indítványra vonatkozóan, akkor annak nagyon örülnék. Úgy gondolom, hogy nagyon jó volt a megjegyzése. Ha senki más nem szeretne hozzászólni, akkor lezárjuk ezt a napi rendi pontot a közbeszerzésekre vonatkozóan. Aztán, ami a módosítók benyújtásának határidejét illeti, a határidő június 23-a, 2011, 12 óra. Július 13-án, 14-én szavazunk a tervezetről itt a szakbizottságon belül, és az állásfoglalás aztán az IMKO szakbizottság béli szavazás kor is releváns lesz. Szeptember 19-ére szervezik ezt a szavazást, és a plenáris ülés pedig októberben Strasbourgban dönt majd az ügyről. Most rátérünk az ötös napi rendi pontra. Ez egy igazi one-man show itt ma. Egy, egy, egy szereplős előadás, úgymond. Hiszen ennek a jelentésnek is én vagyok a jelentés tevője. Ez egy zöld könyv egyébként, amely a héja jövőjéről szól. Az adókkal történő visszaélés egy nagyon jelentős formája a csalásnak és a visszaéléseknek. Nem első ízben beszélünk itt a szakbizottságon belül erről a témáról. Tudjuk mindannyian, hogy nagyon könnyű, nagyon nagy összegekre szert tenni ilyen módon. Sokszor a tagállamok adókasszája látja ennek kárát, és sokszor visszaélnek az EU-s támogatásokkal is. Mindenről szó esik majd a tanulmányban is, amelyet a következő napi rendi pontban tárgyalunk. Zondergárt kolléga fogja ezt bemutatni, és annak ötödik fejezete foglalkozik különösen ezzel a témával. 2007-ben a számbevőszék készített egy jelentést ezzel kapcsolatosan. Ez a 2007-es 7 per 8-as jelentése volt a számbevőszéknek, és itt a Költségvetés ellenőrzési szakbizottságban az előző törvényhozási időszakban is intenzíven foglalkoztunk a, te- a témával. 2008. december 4-én fogadtunk el ezzel kapcsolatosan egy jelentést, amelynek szintén én voltam a szerzője. Nagyon nagy összegekről van szó, ez a visszaéléseknek egy nagyon súlyos formája, és hogyha az adócsalást fel akarjuk mérni az egész EU területén, ez 500 milliárd eurót tesz ki összességében, a héja, e héjával e való visszaélés pedig 100 milliárd eurót tesz ki. Ezek hatalmas összegek, Németországra vonatkozóan is vannak számok. 17 milliárd euróról van szó Németország esetében, Ennyit veszített el a német állam. 2006-2007 folyamán pedig ugyanilyen nagyságrendű összeget veszített el a, ezen bűncselekmények révén a német állam. Súlyos bűncselekményről van szó, ezért tennünk kell valamit ellen, ez teljesen világos. Ezért tíz javaslatot fogalmaztam meg, de egy ilyen tervezet esetében természetesen nem, nem kerülhet be minden a szövegbe. További változáson megy majd át a szöveg a módosítók révén, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a véleménytervezet. Az egyes pontban még egyszer utaltam arra, hogy egy átfogó héjarendszerre van szükségünk, és hogyha nincs egy jól működő rendszerünk, akkor a szervezett bűnözés problémáit nem fogjuk tudni kezelni. Ez tehát az első állítás, amelyet megfogalmaztam a szövegben. A második pontban gyakorlatilag utalok arra, hogy a héjacsalások határokon átnyúló bűncselekmények ezért egy együttműködésre van szükség, és egy közös bűnüldözésre tekintetben. A 2008-ban általam szerzett jelentésben, valamint az eljelentéshez fűződő előkészületeim során is beszéltem a az adott illetékes hatóságok szakértőivel valóban ijesztő információkhoz jut az ember, hogyha elbeszélget a szakértőkkel. Valóban egy átfogó rendszerre van szükség. A hármas pontban azt fogalmaztam meg, hogy egy átfogó, egységes fogalom meghatározásra van szó, van szükség. Mit jelent a héjacsalás, mint olyan, és mit jelent a körhintacsalás. Ennek megfelelően harmonizált igazgatási szankciókra van szükség. Ez mindenképpen fontos a határokon átnyúló vizsgálatok számára és a bűnöldözés számára is. Mindazok, akik mindennapi munkájukban szembesülnek ezzel a problémával, azt mondják nekem, hogy ez a fajta harmonizálás, egységesítés döntő jelentőségű az illetékesek számára, ami a munkájuk sikerét illeti. Négyes pont, intenzívebb, gyorsabb együttműködésre van szükség a tagállamok között, és a helyi adóhivatalok között is egy közvetlenebb kapcsolat képítésére van szükség. Továbbá az információ cserét is javítani kell. A gyakorlatban ezen a téren ténykedők újra és újra azt mondják nekem, hogy ők maguk gyakran magukhoz ragadják a kezdeményezést, hogy létrehozzák ezeket a szükséges kapcsolatokat. A kollégák különböző szemináriumokon vesznek részt, ismerik egymást, ismerik egymást például a máltai, litván és így tovább kollégák, és a személyes kapcsolatépítés révén gyakran fel tudják deríteni a körhintacsalás és a héjacsalás különböző eseteit, gyakran telefonálnak egymással, információkat cserélnek, de természetesen mindennek kicsit formálisabb keretet kellene adni, ezért szükséges hogy az egészet némileg jobban szabályozzuk. Az információ csere felügyelete, ellenőrzése szintén nagyon fontos, hiszen ez lehet a siker kulcs a tagállamok közötti együttműködés tekintetében. Aztán ami a csalás elleni küzdelemre vonatkozó szabályokat, illetve ezeket erősíteni kell az Európai Unióban, elemeznünk kell a rendszer hiányosságait, ez nagyrészt már meg is történt, de további erőfeszítésekre van szükség, nem csak az Európai Bizottság és a tagállamok közötti jobb együttműködése révén, hanem a tagállamoknak maguknak is tenniük kell valamit, egymás között jobb együttműködést kell kiépíteniük. 2008. decemberében elfogadták a jelentésemet a plenárison, azonban láthattuk, hogy egyes tagállamoknak nagyok a fenntartásaik, ami ezt az együttműködést illeti, tehát láthatjuk, hogy ez az együttműködés nem mindig egyszerű. És sokan úgy vélik, hogy egyedül is meg tudják oldani a problémákat ezen a téren. Aztán hatos pont – itt a bizottság azon javaslatáról van szó, hogy a HIA jogszabályokat egyszerűsíteni kell, és egységes szerkezetbe kell foglalni. Az illetékes hatóságok szakemberei újra és újra elmondták nekem, hogy konkrét problémákkal szembesülnek, specifikus ellenőrzéseket kell végezniük, a belga kolléga például egy körhintacsalással foglalkozik, amelynek nyomai Németországba vezetnek. Egy ilyen esetben a belga hivatalnokok nem ütköznek olyan nagyon nagy nehézségekbe sokszor, hiszen a belga hivatalnokok gyakran értenek németül is, akár angolul is, de hogyha Lengyelországba, Litvániába vagy Csehországba vezetnek a nyomok, akkor nehezebb a helyzet, hiszen az ezen tagállamok által megfogalmazott jogszabályok sokszor nem elérhetők egy, egyik-másik nyelven. Éppen ezért az a javaslat, hogy az a rendelkezéseket mindig lefordítsák adott más nyelvekre is, én az angolt, a franciát és a németet javasolnám. Tudom, hogy itt nyilván lesznek olyanok, akik tiltakoznak ez ellen, a spanyolok majd kérnek spanyol fordítást, mint a a szabadalmakról szóló vitában, és így tovább, de hogyha angolul, németül és franciául megvannak az, az adott jogszabályok, akkor az nagyon nagy segítség az illetékes hivatalnokok számára. Aztán a következő pont, a hetes pont, 2010 novemberében létrehozták az Eurofisk hálózatot, amelyet még hatékonyabban fel kell használnunk a csalás elleni küzdelemben. Arra hívnám fel az Európai Bizottságot, hogy rendszeresen készítsen jelentést az Eurofisk hálózaton belüli együttműködésről, legalábbis itt a parlamentben a Költségvetés ellenőrzési szakbizottságban és az IMKO szakbizottságban kellene bemutatni ezt a jelentést, hogy láthassuk a haladás mértékét is. Nyilván a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé kellene tenni a jelentés 8-as pont. Itt a HIA információ csere rendszerről van szó. Az adatok rögzítésére vonatkozó, illetve az adatgyűjtésre vonatkozó határidőket le kell rövidíteni. abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy konkrét ügyek be is betekinthettem, és elolvastam az ezzel kapcsolatos ítéleteket is. Ebből világosá vált számomra, hogy milyen kreatívak a bűnelkövetők, és milyen gyorsan dolgoznak. Sokszor közvetítőkkel működnek, éppen ezért a héjacsalás esetében nagyon gyorsan kell reagálni, ez a siker kulcsa. Egy második pont az adatokhoz való hozzáférés az ellenőrző hatóságok számára. Itt jobb szabályozásra van szükség, és most rátérek a két utolsó javaslatomra. Itt a HÉA e rendszer működéséről van szó. Kapcsolatokat építettem ki az illetékes hivatalnokokkal, szakemberekkel. Nagyon fontos, hogy mindig meghallgassuk az ő véleményüket is. És az ő részükről újra és újra elhangzott, hogy gyakorlatilag a hiacsalás esetében nagyon jó lenne a fordított adózás bevezetése. Az Egyesült Királyságban például a mobiltelefonok és számítógépek esetében bevezették ezt a rendszert, és rövid időn belül mindez a nagyon jó eredményekhez vezetett. Ez volna az én javaslatom a bizottság felé is. Érdemes volna ezt közelebbről megvizsgálni, más tagállamok tekintetében is, és le kellene vonni ennek megfelelően a, a következtetéseket. Tízes pont. A tízes pontban arra kérem az Európai Bizottságot, hogy olyan jogalkotási javaslatokat fogalmazzon meg, amelyek segítik a körhintacsalás gyökerének kezelését, és nagyon örülnék, hogyha az Európai Bizottság reagálna erre a javaslatra. Úgy gondolom, hogy megfelelő eszköze ez a csalás elleni küzdelemnek, és a bürokráciát is csökkenteni a vállalatok esetében. A javaslatom az audio és videó berendezésekre, élelmiszerekre, italokra, számítástechnikai hardverekre, mikroprocesszorokra, mobiltelefonokra, azok tartozékaira, textíliákra és gépkocsikra vonatkozna. Itt tehát talán érdemes volna fordított adózása rendszerét bevezetni. Újra és újra felmerül ez az érv hasonló eszmecserék folyamán, és azt hiszem, hogy az IMKO szakbizottságban is felmerült ez az érv a zöld könyvvel kapcsolatban. Ki szeretne felszólalni a kollégák közül? Parancsoljon. Nederlands eh, voorzitter, voorzitter, want... Folytathatjuk akár hollandul is, gondolom. Úgy gondolom, hogy a javaslatai többnyire kiváló javaslatok. Csak egy gondolat merült fel bennem. A parlament korábban is azt kérte, hogy a rendszer átláthatóbb legyen, és a HIA 0,4%-a kerül az Európai Uniós költségvetésbe, összehasonlítva ezt az amerikai rendszerrel. Ha az Egyesült Államokban veszek egy kávét, akkor azt mondja a számla, hogy ennyi ebből az áfa, és egy bizonyos százalék a szövetségi államhoz megy, bizonyos százalék a helyi államhoz, illetve egy bizonyos százalék az önkormányzathoz. Lényegében ez egy olyan rendszer, amely elfogadható volna Európa számára is, és ezt át kellene venni. Ez gyakorlatilag egy gombnyomásra el tudják végezni a számlázási rendszerek. Kérdés, hogy milyen irányban haladunk Európában. Úgy gondolom, hogy ez a fajta ellenőrzés jobb elképzelés volna, és erről is szól egyébként a módosító indítványom. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A javaslatai véleményem szerint nagyon pozitívak. Csak azt szeretném megtudni, hogy az Olaffal egyeztettek-e, konzultáltak-e, hiszen az Olafnak van egy külön főosztálya, amely kifejezetten az áfacsalással foglalkozik, és talán jó tanácsokat tudtak volna azzal kapcsolatosan adni, hogy milyen módon kell módosítani az európai rendszert. Egy kicsit meglep, hogy az Olafot nem említik a jelentésben, illetve a, a véleményben, hiszen ők egy ideje foglalkoznak ezzel a visszaélési formával, és bizonyára vannak százalékos adataik is, illetve ajánlásaik arra vonatkozólag, hogy mit lehetne tenni a helyzet javítására. Köszönöm. Dank u. Uh, nog iemand van de leden? Nee? Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki szólni kíván? Esetleg a bizottság? Szeretne-e reagálni? Meneer Raponi? Ja. ja. Dank u wel. Uh, monsieur le Président, merci beaucoup. Quelques réactions. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Van néhány általános észrevételem a bizottság természetesen egyetért önnel az ajánlásokkal kapcsolatosan, van azonban néhány dolog, amit tisztáznunk kell. Először is a bizottság egy tanulmányt készített, hogy számszerűsítse az, a hia csalást, vagy a hia hiányokat. 2010-ben 25 tagállamban végeztük el ezt a tanulmányt, és 107 milliárd euró jött ki. Az a tanulmány adatainak frissítésé során arra törekedtünk, hogy újabb számokat tudjunk felhasználni, frissebb adatokat. Beszélt a bizottság csalás ellenes stratégiájáról, ezt 2008-ban dolgoztuk ki, azóta adatfrissítés is történt, például az adminisztratív együttműködés a tagállamok között, ez egy új téma, és 2012. január 1-én lépnek életbe a vonatkozó szabályok. Ez a rendelet megerősíti majd a tagállamok közötti együttműködést, legalábbis ez a célja, és a Eurofisk számára jogi alapokat alakít ki, az eddigiekben nem volt megfelelően megalapozott jogi háttere ennek az intézménynek, illetve elősegíti a többoldalú ellenőrzéseket és a határokon átnyúló ellenőrzéseket, és az erre vonatkozó adatbázisokat is, hiszen ennek segítségével az adóhatóságok hozzáférhetnek bizonyos információkhoz más országokban, ahogyan egyébként ezt önök is egy ajánlásban megfogalmazták. Most már eh, megvan a Eurofisk eh, jogi alapja, és a eh, szabályozási ellenőrzéssel kapcsolatos rendelet is elkészült, úgyhogy most alakítjuk ki ezeket az új intézményi struktúrákat. Így az időszak elején egészen jól működnek, egy kicsit meg is lepett, hogy milyen aktívan részt vesznek ebben a munkában a tagállamok. Annak ellenére, hogy a kezdetekben a Eurofizben való részvétel teljesen önkéntes alapú volt, de ennek ellenére a tagállamok igen aktív szerepet vállaltak benne. Beszélt a fordított adózás rendszeréről is. Igen, ezzel egyetértünk. Valóban ez a körhinta csalás kérdését megoldhatja bizonyos ágazatokban legalábbis, és a tagállamoknak az ön által említett ágazatokban mentességet biztosítottunk. Van egy javaslat tervezet, ezt még nem hagyta jóvá a parlament. Ennek a témája az, hogy megengedjük a tagállamoknak, hogy fordított adózást alkalmazzanak, anélkül, hogy mindig engedélyt kérjenek a bizottságtól, bizonyos ágazatokban volna ez megengedett. A bizottság kialakítana egy gyors reagálási rendszert az ilyesfajta visszaélésekre nézve. Amikor a tagállamok egy ilyen engedélyt kérnek a kivétel gyakorlására, kilenc hónapba telik a, az engedély megadása, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy gyorsabban tudjunk reagálni, tehát egy olyan rendszer alakuljon ki, amikor gyorsabban tudunk reagálni, mint például a kibocsátási engedélyeknél. Ebben a zöld könyvben nagyon sok javaslatot látunk a jövőre nézve is. Az egyik javaslat, amely szintén vitára kerül majd, az, hogy már látjuk, hogy sok tagállam eléggé sajátosan gyűjti be a héját, és sokszor az informatikai eszközök hatékonyabbak, amikor az adó beszedésről beszélünk, tehát át kellene állni ezekről az idejét múlt módszerekről a modernebb módszerekre. Jelenleg az adófizetők úgy fizetik meg a héját, hogy a jelenlegi rendszer lehetővé teszi a körhinta csalás létrejöttét. Ezért szeretnénk, ha több hatékonyságot tapasztalnánk az álfabeszedés terén, sok országban elkülönített befizetéseket alkalmaznak, vagyis a héja közvetlenül az adóhatósághoz kerül, és nem kerül először az adófizetőhöz, tehát nem az adófizető fizeti be az adóhatóságnak. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk megerősíteni az egész közösségben a HÉA e rendszert. Szeretne valaki reagálni? Eh, Köszönöm szépen, és a bizottságnak is köszönetet szeretnék mondani ezért a nagyon konstruktív eh, észrevételért. Van egy tanulmány, amely azt mondja, hogy 2006-ban az összes visszaélések 107 eh, milliárd euróra rúgtak, ez több, mint amire én gondoltam. Mikrofon nélkül beszél a válaszadó. Ezt a tanulmányt esetleg egy hivatkozásban meg tudná adni, hogy milyen tanulmány volt ez. Illetve az a kérdés, hogy a derogációkkal mi történik, az egyszerűsített derogációk, engedélyek, erről is szeretnék részletes információt kapni, és akkor a az ajánlásaimban figyelembe tudnám venni. Igen, természetesen az elsővel kapcsolatosan csak egy pontosítás. Nem csak a csalásról beszélek, hanem az a héja a hiányról, azért ez két külön dolog. Tehát az a héja, amit elméletileg be kellett volna szedni, illetve az az összeg, amit tényleg beszedtek, a kettő közötti különbségről beszélünk, nem csak csalás miatt történhet ez, hanem hibák miatt is. 25 tagállamot vizsgáltunk meg, ezekre vonatkozik ez a 2006-os adat. A tanulmány egyébként a Digitex weboldalán elérhető. Köszönöm szépen. Hogyha nincs további megjegyzés, akkor ezt a pontot lezárhatjuk. Meg kell néznem azért még, hogy mi a módosítók benyújtásának határideje. Tehát jövő hét csütörtök, június 23-a 12 óra a határidő. És a szavazásra július 13-án, 14-én kerül sor itt a szakbizottságon belül, és az illetékes szakbizottság nem az IMCO összekevertem a két témát, a közbeszerzést és a hiát, ugyanis itt az ECON, az illetékes szakbizottság, ott pedig szeptember 19-ére szervezik a szavazást. Ez azt jelenti, hogy minden esetre elegendő időnk lesz még arra, hogy befolyást gyakoroljunk a végső döntésre. És ezzel elérkeztünk a mai délelőtt utolsó napi rendi pontjához. Egy tanulmányról lesz szó, amelyet a mi szakbizottságunk rendelt meg. Arról a témáról van szó, hogy a különböző uniós forrásokkal hogyan élnek vissza a szervezet bűnözésen belül. Vencing úr az egyik szerző, jelen van ma. A Price Waterhouse Cooper készített ezt a tanulmányt. Azt javasolnám, hogy biztosítsunk lehetőséget Venzing úrnak, hogy mutassa be a tanulmányt. Nagyon sok ideje van ezúttal. Ha jól tudom, ön első ízben jár nálunk, hogy bemutasson egy tanulmányt. Gyakran, ezt elmondhatom önnek, nagyon kevés az időnk, ma azonban nagyon alaposan megvizsgálhatjuk ezt a tanulmányt. Ön elmondhatja majd azt is, hogy önök konkrétan mit javasolnak, és utána Zondergárd úr, aki a jelentéstevő a témában, megkapja a szót, utána a kollégák, utána pedig az Európai Bizottság. Benzing úr, parancsoljon! Some of the more technical... Angolul fogok beszélni, de talán néhány technikai dolgot majd hollandul említek. És hát képernyőn követhetik szlájdokon az előadásomat. Hosszú a napi rendünk, de rengeteg időnk van, úgyhogy nem fogok nagyon sietni. Először ö, arról beszélnek, hogy mi a célja, mi volt a célja ennek a tanulmánynak. Először is a cél az volt, hogy felbecsüljük, hogy a szervezet bűnözésen belül hogyan élnek vissza az EU-s pénzügyi forrásokkal, és hogyan lehetne elkerülni ezen visszaéléseket. Mielőtt megválaszolnám ezen a kérdéseket, hogy hogyan, hogyan is él vissza a szervezet bűnözés az EU-s forrásokkal. Először is néhány fogalmat kell meghatározni, hogy mi a szervezet bűnözés, mik az EU-s finanszírozási lehetőségek ezen tanulmány kontextusában, mi a visszaélés, és mi az, hogy a szervezet bűnözés visszaél ezen forrásokkal, és hogy milyen mértékig. Az utolsó kérdés pedig az lehetne, hogy milyen eszközökkel és módszerekkel teszi mindezt. A szervezet bűnözés hogy él vissza az EU-s forrásokkal. Miután ezt megválaszoljuk, megválaszoltuk, ajánlások következnek, hogy hogyan lehetne erősebben ellenállni, ellenálló képesebbé tenni az EU-s forrásokat a szervezet bűnözés ellen ellenálló képesebbnek. A tanulmány különböző jelentéseken alapú, nyílt forrásokból származó forrásokból, Olaftól kapott, és az Európai Számmelvőszéktől, Európol és Eurojust-tól kapott információkon, tájékoztatáson alapul. És azt is fontos kihangsúlyozni, hogy az EU-s források vissza, való visszaélésre 2009-es évben koncentráltunk, tehát ezt az évet vizsgáltuk. Ez azért volt, mert nagyon sok adat még nem volt elérhető, és még korábbi évek adatait is fel kellett használnunk ahhoz, hogy következtetéseket tudjunk levonni. Ahogy említettük, számos tehát a dokumentum tanulmányt elkészítettük, de számos interjút is lefolytattunk, itt az Európai Parlamenten belül is. És január 22-én, ez év január 22-én egy szakértői találkozót is megrendeztünk az Európai Parlament épületi, épületeiben. A tudományos területről hívtunk meg szakértőket, az Olaftól és a Europol-tól, a Transparency International-től is csak hogy néhányat megnevezzek. Az előzetes kimutatásunkat, kimutatásainkat a köztes jelentésbe bevettük. Hogyan is folytattuk le ezt a tanulmányt? Ahogy említettem, először is megpróbáltuk definiálni azt, hogy mi is a szervezet bűnözés. Nincsen egy, bár eztán nem meglepő, de nincsen egy univerzális válasz, definíció a szervezet bűnözésre. Kretin úr az Olaf igazgatójának szavait használva, a szervezett bűnözés egy folyamatosan változó jelenség, egy folyamatosan változó világban. És a szervezett bűnözés definíciói időben nagyon eltérőek. A különböző definíciók csak azt mutatják, hogy különböző szemszögből lehet nézni a problematikára. Ez nem jelent problémát, mindaddig, amíg van egy működőképes vagy legalábbis valamelyest harmonizált definíciót használ minden érintett résztvevő a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. És ez lehetővé teszi az információcserét. Ugyanakkor azt találtuk, hogy az EU-s intézmények és az ügynökségek nem mindig egy és ugyanazon fogalom meghatározást használják szervezett bűnözés esetén, ha egyáltalán használnak bármilyet. Erre majd később rátérek a következtetéseimben és az ajánlások résznél. A tanulmányban tehát különböző definícióit használtuk a szervezet bűnözésnek, főleg a tanácsi kerethatározat, szervezetbűnözés bűnözés elleni küzdelemről szóló 2008-as tanácsi kerethatározat fogalmát vettük alapul, de ehhez még hozzátettük azt a fogalmat is, hogy súlyos kár az Európai Unió pénzügyi integritásának okozott súlyos kár mit jelent. Ez a definíció, ebben az értelemben a szervezetbűnözés egy, egy, egy szervezett jelenség, amely a jelenben működik, de arra, hogy a jövőben direkte vagy indirekte pénzügyi előnyt húzva súlyos kárt okozon az Európai Unió pénzügy integritásának, integritásában. Megpróbáltuk azt is definiálni, hogy mi az, hogy EU-s forrás, mik az EU-s források. A tanulmányban külön figyelmet szenteltünk az úgynevezett spending fundsnak, a költési források Ebbe bele tartozik a héja, bele tartoznak különböző ö, illetékek. Jövedéki adó is ide tartozik. Tehát itt figyelembe vettük ezen kívül a hogy a csalásokat, a cigarettacsempészést, de generikusabb szinten. A visszaélés olyas valami, amit valaminek a helytelen, de nem feltétlenül szándékos rossz használata, szándékos vagy nem szándékos visszaélést is lefedünk ebben a fogalomban, és a már meglévő jogi technikai kereten belül az EU forrásokkal való visszaélést csalásként definiáljuk itt. A csalást úgy definiáljuk, mint valami megtévesztés, trükk, bizalom megszegése, profit, vagy valamilyen nem őszinte előny szerzésére. A jogi alap a Európai Uniós szintű cselekvéshez az az, hogy megvédjük az Európai Unió pénzügyi érdekeit, és küzdjünk a csalás ellen. Ez benne található az Európai Unió működéséről szóló szerződés 325-ös cikkében. Az Európai Uniós források jelenlegi kezelése, ellenőrzése egységes ellenőrzési struktúrán keresztül történik. Az egyik ellenőrzési struktúra különböző szintekből áll, és a fő felelősség ennek a struktúrája ez a tagállamok kezében van. Az ellenőrzésen belül nagyon nagy figyelmet szánunk az arányoknak, hogy milyen képesítésekre van szükség a pályázatoknál, a pályáztatók átvilágításánál is, hogy kevesebb erőfeszítéssel hatékonyabbak legyünk, meg tudjuk vizsgálni a pályáztató szervezeteket, és hogy kik húznak előnyt végül, kik, kik profitálnak a pályázatokból. Az Európai Bizottság nagyon kevés kísérletje csak át a közvetlen kiadások eljárásának, eljárását a projekteknél, és itt ez nagyon függ a nemzeti ellenőrzési rendszerek erősségétől a tagállamokban, hogy mennyire hatékony itt az áttekintés, az ellenőrzés. Az EU-s források felhasználása felhasználását nemzeti hivatalnokok követik nyomon, és nincsen társ értékelé, és úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság sem ellenőrzi ezt megfelelően. A különböző standardok képesítési szintjei a közhivatalnokoknak eltérő lehet a tagállamokban, és azt gondolom, hogy már kisebb eltérések is jelentős eredménybeli eltérést mutatnak az Európai Uniós források elköltésének ellenőrzési rendszerében. Tehát van itt mit még javítani, azt hiszem. Az EU-s forrásokkal való visszaélés mértékét illetően bűnözött szervezésben, de nem nagyon találtunk megbízható információt az Európai Uniós intézményeken belül, vagy az ügynökségeken belül, az Europol, Eurojust és a Európai Számövőszéknél nem voltak abban a helyzetben ők, hogy konkrét tényeket, adatokat prezentáljanak ezzel kapcsolatban. Az Europol 2000 9-es eseteket tudott bemutatni számunkra, de a héja eseteknél ismeretlen volt az esetek száma, tehát a mértékét itt nem tudtuk kimutatni, hogy mekkora mértékű itt a csalás. Másrészt az Olaftól és a Europoltól kaptunk bizonyos felbecsléseket. Az Olaf megemlítette, hogy a 2009-2010-es éves jelentésében növekben bizonyítani tudták, hogy az EU struktúrális alapokban történő csalások szervezett bűnöző, bűnözésen keresztül történnek, tehát nem eseti ö, opportunisták révén, hanem valóban szervezett bűnözés keretében történik. És ezt bizonyítani is tudják tényekkel. Az Europol megemlíti, hogy a héja csalás és a közbeszerzési csalás a bűncselekmény felmérésében az EU-s bűnügyi piacokat érinti, azon, azonban nem említi az Európol, hogy ez a héja csalás, vagy közbeszerzési csalás mekkora, milyen mértékű, és nem találhatunk részleteket sem ezen kijelentések után. Lehet, hogy megválaszoljuk azt a kérdést, hogy a szervezet bűnözés hogy él vissza az EU-s forrásokkal, annak milyen módszereket használnak. Ezzel kapcsolatban korlátozott megbízható források vannak, és információs források. Van egy melléklete ennek a jelentésnek, amely ma nincs fenn a honlapon, de majd a végső verzióban bemutatásra kerül. Itt nyílt, nyíltan, nyilvánosan elérhető esetek leírása található EU-s forrásokkal kapcsolatban, de tényszerű információt alig kaptunk Európai Uniós intézményektől és ügynökségektől. Csak az említett három magas szintű esettanulmány állt rendelkezésünk az Eurojust-től, néhány elemzés az Olaf-tól, amelyeket azonban már néhány évvel ezelőtt folytattak le, és egyáltalán nem kaptunk semmilyen hasznos információt, amely eseteken alapult volna az Európoltól és a Európai Számvevőszéktől. Tehát csak nagyon általános következtetéseket tudtunk levonni azzal kapcsolatban, hogy hogyan is árt az Európai Uniónak a szervezett bűnözés a visszaélések révén, a visszaélések révén. Van néhány általános jellemzője a szervezett bűnözési hálózatoknak. Noha a legtöbb, szinte az összes ügy azt mutatja, hogy egyének, szerveznek, vállalatok érintettek itt, és hogy nemzeteken túl nyúlik, nemzeteken feletti szerveződésekről van szó. Korrupció figyelhető meg, lefizetések, hamisított dokumentumok, hamisított igazolások, illegális pénzügyi előnyöket húznak az érintettek. A tranzakciók, hamis tranzakciók gyakran eljárások meghamisítása is megfigyelhető, és a többi. Érdekes talán az, hogy az Európai Bizottság részéről jó néhány új keletű kezdeményezés van az Európai Unió pénzügyi érdekének védelmére. Az Európai Bizottság megemlít néhány kihívást az erről szóló közleményében. A három legfőbb, hogy hogyan lehet leküzdeni a nehézségeket, hogyan lehet pontos információt szerezni a csalásokról és az ezzel elleni küzdelemről, végrehajtásról a tagállamokban, hogyan lehet az együttműködést javítani az határon átnyúló esetekben, és hogyan lehet hatékonyan bírósági eljárást indítani büntető ügyben. hogyan lehet jobban kommunikálni az Európai Unió pénzügyi érdekeit, hogyan lehet megreformálni az Olafot, hogyan lehet jól kommunikálni a korrupciós küzdelmet az EU-ban, és hogyan lehet jobban modernizálni a konzultációt az EU-s területén. Ami látható ezen kezdeményezésekből, ami kiderül, hogy az Európai Bizottság nem említi a szervezett bűnözést kifejezetten, nem erre koncentrál csak, Mindezen kezdeményezések úgy tűnnek, hogy mindenféle korrupció ellen irányulnak, mindenféle csalás ellen, függetlenül attól, hogy ez strukturálisan történik a csalás, vagy csak egy cseri alkalommal, vagy hosszabb időintervallumon belül. Tehát ez egy mindenféle veszélyt felülelő megközelítés de a bizottság azt is kimondja, hogy nehézségek vannak abban, hogy megfeladatokat gyűjtsenek be a csalásról. Nehéz itt a monitoringozás, nyomonkövetés. Nagyon nehéz tehát statisztikákat begyűjteni, bűnözés statisztikákat. Szükség van jobb EU-s statisztikákra. Mindez mindebből ilyen következtetést sikerült levonni. A szervezet bűnözésen belüli visszaélés az EU-s forrásokkal nem, annak nincs egy közös fókusza. Az EU-s intézmények nem koncentrálnak egy, vagy nem egy egységes definíció alapján dolgoznak, az, a szervezet bűnözés nem egységesen definiálják, és kevés a tény, kevés a statisztika. Tehát nem mindenki ugyanazt a fogalma meghatározást alkalmazza. Ez pedig veszélyezteti azt, hogy hatékony legyen az csere ebben a témában. Kevés a statisztika, kevés a tény, az adat ebben a témakörben, ez szintén megnehezíti azt, hogy az, hogy felbecsüljük, milyen mértékű a visszaélés az EU-s forrásokkal, és mit kellene tenni annak érdekében, hogy az EU-s források struktúrája ellenállóbb legyen. Javításra szorul az EU források kezelése, ellenőrzése, az auditja is, főleg EU szinten. Fontos, hogy a csalásokra koncentráljunk a menedzsment minden szintjén. Nem is inkább annyira a szervezetbűnös elleni küzdelemre, hanem arra, hogy felismerjük, hogy milyen szabálytalanságok vannak, milyen csalások, és hogy hogyan lépjünk fel ezek ellen. Tíz ajánlást sikerült megfogalmaznunk. Az első az arra koncentrál, hogy nagyobb fókuszt kell helyeznünk a csalásra. Arra teszünk ajánlást, hogy használjunk egységes definíciót, ne csak uh, fogalmazzuk meg ezt, de használjuk is, és más uh, fogalmakat is konkretizáljunk, határozunk meg, mint például a visszaélést, vagy leginkább a csalást, valamint, hogy a, mi legyen definíció az EU forrásnak, és ebben minden illetékes nemzeti és EU-s intézményt be kell vonni, hogy mindenki ugyanazt használja, ugyanazt a fogalmat, meghatározást. A második ajánlás arra vonatkozik, hogy jobban kellene regisztrálni azon eseteket, amikor visszaélés történik az EU-s forrásokkal. Ezt is egységesebb módon kellene megtenni, mind nemzeti, mind EU szinten, hogy összehasonlításokat lehessen tenni, és így meg lehessen határozni, hogy mik az összefüggések az egyes esetek között. Akkor is, ha eseti, egyedi esetről van szó, akkor is, hogyha szervezett bűnözésen belüli csalásról. A harmadik ajánlás, ez arra vonatkozik, hogy az OLAF, az Európa Eurojust és az Európai Számvevőszéket az EU-s intézményekkel együtt aktívan be kell vonni itt az EU-s forrásokkal történő szervezett bűnözők általi visszaélések harcban. Ugyanis ha nem kombinálják ezt a két fogalmat, hogy szervezett bűnözés és, és csalás, akkor nem nem fogjuk tudni megállapítani, hogy milyen mértékben károsítja az Európai Uniót, milyen mértékben károsítják ezek a visszaélések. A menedzsment, az ellenőrzés és a, az EU-s források menedzsmentje ellenőrzése terén is javaslatot tettünk javításokra. Ne, ne csak a fogadó tagállam, aki fogadja a forrásokat, aki kapja, ne csak ő ellenőrizze a források költését, elköltését. Jobb képesítésére van szüksége a közhivatalnokoknak, akik ellenőrzik a források elköltését. Ezen kívül javaslatot teszünk arra is, hogy emeljük a tudatosság szintjét a csalás elleni küzdelemnek. Ehhez szükséges, hogy frissítjük a csalás elleni szakpolitikánkat, ami az EU-s forrásokra vonatkozik, és erősítjük meg azt a kijelentést, hogy itt zéró tolerancia szükséges. Ezen kívül egy állandó csalás megelőzési programra van szükség, ezt ösztönözni kell minden EU-s intézmény részéről, világos szakpolitikák végrehajtására van szükség, az új alkalmazottak átvilágítására, a már meglévő alkalmazottak számára is több információt kell nyújtani, a tudatosságukat nekük is növelni kell a csalással kapcsolatban. Ennek fényében értékelni kell az alkalmazottakat, és azt is meg kell tanítani, hogy hogyan lehet jelenteni a gyanús eseteket javaslatot teszünk arra is, hogy az EU források kedvezményezetei számára támogatást nyújtsunk, milyen eszközökkel tudják felülvizsgálni, milyen eszközökkel lehet felülvizsgálni az EU-s források kedvezményezetteit hogyan lehet felderíteni esetleges csalásra utaló tevékenységeket. Ilyen eszköz lehet például, hogyha lehetőséget nyújtunk a felmérésre, felülvizsgálatra, kizárási eljárásokat teszünk lehetővé, de ez természetesen szükség van egy működőképes struktúrára, kell, hogy már legyenek kultúrája a forrodrótoknak, a, mm, az olyan irodáknak, ahol panaszt lehet tenni, védeni kell azokat, akik jelentést tesznek csalásokról, és a többi. A, ennek értelmében a 22, a 22 B cikkét alkalmazhatnánk a személyzeti uh, eljárási könyvnek. Itt tehát minden szinten javításokat lehet eszközölni. A még egy javaslatot, ajánlást tettünk, annak érdekében, hogy az átláthatóságot és a, az elszámoltathatóságot növelni tudjuk, azáltal, hogy az EU források költéséről, elköltéséről nyilván közé tesszük az információkat, nyilvánosan elérhetővé tesszük. És ezen kívül van még egy tízes ajánlás a hiacsalásokról. Itt ösztönöznénk minden tagállamot arról, hogy vezessenek be fordított adózási mechanizmust a hiára vonatkozóan. És a kereskedelmen belüli adóra vonatkozóan. Nos, ez ezzel le is zárnám az előadásomat. Uh, köszönöm szépen. Köszönöm az előadó munkáját. És uh, köszönöm a beszámolóját. Uh, nézzük, hogy vannak-e kérdések. Igen, köszönöm elnök úr. Két fő oka volt annak, hogy eredetileg azt javasoltam, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság végezze el ezt a tanulmányt, azzal a témával kapcsolatosan, hogy miként él vissza a szervezett bűnözés az uniós forrásokkal. Először is, ebben gondolom nincsen vita közöttünk, az adófizetők szempontjait vizsgálni kell, Függetlenül attól, hogy ki milyen érzelmekkel viszonyul az EU-hoz, abban bizonyára egyetértünk, hogy az EU-s forrásokkal kapcsolatos csalás elfogadhatatlan, hiszen destruktív jellegű. Másodszor a másik cél az volt, hogy figyelembe tudjuk venni a demokrácia szempontjait. Ez persze nagyon nagy szó, ugyanakkor amikor az szervezett bűnözés elég erős, nem csak lopásokról van szó, hanem beszűrődik a szervezett bűnözés a, a közigazgatásba, a politikai rendszerbe. És így beszivárogva tudja folytatni szervezett bűnözői tevékenységét egyre kisebb számonkérési kockázattal. Amikor a, a korrupció és a bűnözés összefonódik, akkor a demokráciának elég rossz jövőt jósolhatunk. Valós probléma az Európai Uniós források felhasználása a szervezett bűnözés által. Persze sok minden jelzi, hogy valós probléma ez. Néhány évvel ezelőtt az olasz rendőrség lefoglalt információkat az olasz maffiával kapcsolatosan. Ebből az derült ki, hogy a maffia szeretne nagyobb figyelmet fordítani az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos visszaélésekre, megváltoztatva elkövetési módjait. Néhány konkrét esetet is említettek, cigarettacsempészés, héja, csalás, a kibocsátási kvóták kereskedelme, stb. Az ilyen bűncselekményeket csak határokon átnyúló szervezett bűnözők tudják elkövetni, vagyis olyan szervezettségű bűnözői csoportok, amelyek több Európai Uniós országban jelen vannak. Ez nem újdonság, és az EU számára sem újdonság. 2008. október 24-én a tanács kerethatározatot hozott a szervezett bűnözéssel szembeni harccal kapcsolatosan. A fő kérdés persze az, hogy előrelépés történt-e a szervezett bűnözés elleni harcban, ami egyébként vonatkozik az EU-s forrásokkal kapcsolatos visszaélésekre is. A tanulmány javaslatait meg kell vizsgálnunk, és a mai prezentációra, pontosan ezért vártunk már nagyon. A jelentés nagyon sok érdekes információt tartalmaz, érdekes elemzéseket, ajánlásokat, tíz kiváló ajánlást tartalmaz, és szeretnék köszönetet mondani a Price Waterhouse Coopers kiváló munkájáért minden munkatársnak. Mindezzel együtt azt is el kell mondanom, hogy mennyire megrázó volt olvasni a tanulmányban, hogy mennyi információ nem áll rendelkezésünkre, vagyis, hogy nagyon sok mindenről még csak ez a tanulmány sem szól. Ez világosá vált a prezentáció során is az iménti bevezető során. A következtetés az volt, hogy a közös fókusz hiányzik a szervezetbűnözéssel kapcsolatosan, ez egyébként a 13-as dián szerepelt. Hogyha valaki átolvassa a teljes tanulmányt, illetve a jelentést, ezt a következtetést sok minden alátámasztja. Például az 54. 55. oldalon, és most angolul idézek, felmerül az a kérdés, hogy az EU-s forrásokkal való visszaélés mértéke milyen. És gyakorlatilag nem tudjuk megválaszolni a rendelkezésről álló információ alapján ezt a kérdést. Nem áll rendelkezésre kellő információ nyilvánosan, és beszélhetünk az Olafról, az Eurojustról, az ECA-ról, és nem tudunk megfelelő számításokat végezni ezek alapján, az adatok alapján. A bizottság egy közleményt is kiadott ezzel kapcsolatosan, rámutatva arra, hogy milyen nehéz pontos adatokat szerezni a csalások mértékével kapcsolatosan. A monitoring és az értékelési mechanizmusok is hiányosak, és nem elégségesek a statisztikák sem a bűncselekményekkel kapcsolatosan. Azután az 56. 57. oldalokon is angolul idéznék. Jelen pillanatban a súlyos csalásokra és a szervezett bűnözés összefüggésére kell koncentrálni, de ez még nem elégséges. Az OLAF, az Europol, az Eurojust és az ECA közötti együttműködés fényében. Az Olafon belül nem összpontosítanak kellőképpen a szervezett bűnözésre. Az Europol foglalkozik a szervezett bűnözéssel, az áfacsalással és a cigarettacsempészettel, de nincsenek közvetlen adatkapcsolatok az Európol és az OLAF között, és nincsen rendszeres adatösszehasonlítás a telefonszámok, az a bankszámlaszámok tekintetében, a nyomozások tekintetében a két intézmény között. Ebből az is kiderül, hogy ezek a kapcsolódások nem derülnek ki automatikusan, ha egyáltalán kiderülnek. Ugyanez vonatkozik eh, az Europol és az Eurojust közötti adatcserére, illetve az EU intézmények és a tagállamok közötti adatcserére is. A szervezet bűnözés által elkövetett csalások teljes mértékét nagyon nehéz felmérni, nincsen megfelelő információ, adat, eh, ami rendelkezésre állna, és az adatok összehasonlítása sem optimális. Hogyha, amit az imént felolvastam a jelentésből, hogyha ez nem igaz, illetve hogyha mindez igaz, akkor ez viszonylag kiábrándító képet fest a helyzetről. A belső piac gyakorlatilag megszüntette a határokat, és ez a határokon átnyúló szervezett bűnözés számára sajnos kellő táptalajt ad. Azok az intézmények, amelyeknek a célja pontosan az, hogy fellépjenek az ilyen bűncselekményekkel szemben, úgy látszik, nem működnek együtt kellő mértékben, vagy legalábbis nem túl hatásosan. Mindennek az az eredménye, hogy a helyzetet még csak fel sem tudjuk mérni kellőképpen. Hogyha mindez igaz, és természetesen remélem, hogy lesznek ellenérvek is, és valaki bebizonyítja, hogy ez nem igaz, de ha igaz mindez, akkor egyszerűen nem elég jó ez a munka, amit ezen a területen végeznek a hatóságok. Nem a Költségvetési Ellenőrző Bizottság feladata, hogy rendőrségként lépjen fel, nem a mi dolgunk, hogy fülön csípjük a bűnözőket, de politikusként fel kell tennünk a kérdést, hogy ki felel ezért a helyzetért, és ki tud erre megoldást találni. Mindennek megvilágítására tíz kérdésem van a bizottság, az OLAF és a szemevő szék irányában. Remélem, hogy ma ezekre választ kapunk először is. A bizottság felé fordulok. Miért olyan nehéz feladat áttekintést adni a meglévő esetekről ezen a területen. A jövőben hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy a rendelkezésre álló adatok könnyebben hozzáférhetőek legyenek, vagyis az intézmények számára rendelkezésre álló adatok. A második kérésem a bizottsághoz. A tanulmány alapján a bizottságnak nincsen egy konkrét megközelítése a szervezetbűnözés vonatkozásában, hanem ugyanazt a megközelítést használja, mint minden más EU-val kapcsolatos bűncselekmény esetében. Ennek mi az oka? A bizottság tervezi-e, hogy ezt a hozzáállást megváltoztatja valamikor? Harmadszor a bizottsághoz fordulok még mindig. A bizottság hogyan vélekedik a második ajánlás kapcsán azzal kapcsolatosan, hogy egy belső fekete listát állítana össze, amely tartalmazná azokat az információkat, amelyek a visszaélőkre vonatkoznak, vagyis aki visszaélt az Európai Uniós alapokkal. Negyedik kérdés, szintén a bizottsághoz. A parlamentben és a Kokobó látogatásai során, a parlamenti meghallgatások során sokszor azt halljuk, hogy a bírók kifejtik, hogy a szervezett bűnözők visszaélnek saját céljaikra a közbeszerzési kiírásokkal. A bizottság gondolkodott-e arról, hogy hogyan lehetne ezt megelőzni? Ötödik kérdésem az Olaf a címzetjének a kérdésnek. Az Olaf tudatában van-e, hogy a szervezett bűnözők visszaélnek Európai Uniós forrásokkal. Ennek jelentőse a mértéke, vagy pedig elszigetelt esetekről beszélünk? Következő kérdésem az Olafhoz. Az Olaf miért nem volt képes arra, vagy nem volt ez a szándéka, hogy részletesebb adatokat szolgáltasson a PricewaterhouseCoopers számára, hogy ezekre alapozza a tanulmányát? Hetedik kérdés szintén az Olaf felé. A tanulmány alapján, illetve az Eurojust eh, kijelentései alapján úgy tűnik, hogy az eurojust nem kíván együttműködni az Olaf, vagy vonakodik ettől az együttműködéstől. Igaz ez, és ha igen, akkor mi az oka? Nyolcadik kérdés az Olafhoz. Milyen jogi eszközökre van szüksége az Olafnak, hogy hatékonyabban hozzá tudjon járulni a szervezet bűnözés elleni harchoz. Kilencedik kérdés az európai számvevőszékhez irányul. A számvevőszék úgy gondolja-e, hogy a szervezett bűnözés jelentős mértékben él vissza Európai Uniós forrásokkal? Ha igen, akkor mire alapozza ezt a, az értékelését? Tizedik kérdés a számvevőszékhez a számövőszéknek vannak-e utókövetési vizsgálatai a jogi következményekkel kapcsolatosan, vagyis azokkal az esetekkel kapcsolatosan, amelyeket a számövő szék vizsgált, vagy pedig ők egyszerűen ejtik ezeket az eseteket, amikor a saját értékelésüket lezárták. Nagyon érdekes volna meghallgatni a kérdésekre a válaszokat, illetve a tanulmány ajánlásaira megfigyelni, hogy milyen reakciók születnek. Köszönöm szépen, Szören. Zondergárd úr, Adrien Zanasszony szeretne hozzászólni, szeretne más is esetleg? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük a titkárság és a Paris Water az által elvégzett munkát, valamint a jelentéstevő által elvégzett munkát ezen nagyon fontos tanulmánynál. Nagyon szeretném támogatni Szórenzen úr tanulmányát, amit abban bemutatott az eredményeket. Valóban aggasztó az, hogy a tanulmány nem tudott eljutni a probléma mélyére, információhiány miatt. És azt gondolom, hogy ez már önmagában mond valamit számunkra, megmutatja, hogy milyen jelentőséget tanúsítanak az Európai Uniós intézmények a korrupciónak és az EU-s forrásokkal való visszaéléseknek. De volt itt még valami, még inkább aggaszt engem még mielőtt levontuk ezt a következtetést az információ hiányról. És ez pedig az volt, hogy hogyan definiáljuk a forrásokkal való visszaélést. A Price Waterhouse uh, ugye definiálta, megnézte a csalást, de pontosan ez, amit meg kell néznünk, hogy mi itt a fogalom meghatározás. Az Európai Számvevőszék uh, legalábbis egyik tagja a visszaélést úgy határozza meg, hogy itt bűnözési szándéknak kell érintetnek lennie a visszaélésnél, és ezt a bíróságnak ki kell mutatnia, hogy itt egy ilyen szándék létezett, és ezután lehet csak követni a szabálytalanságokat a források felhasználásán. És azt hiszem, hogy itt ebben egy probléma húzódik, mert meg vannak kötve a kezeink a nyomozásnál. Mert először meg kell határoznunk, hogy egyetlen volt-e itt ilyen ö, bűnözési szándék a háttérben, és azt hiszem sokkal több háttérinformációra van szükség, már a kezdetektől fogva, hogy bármilyen szabálytalanságot nyomon tudjunk követni, és az Európai Számvevőszék kimutatja, hogy nagyon magas a szabálytalanságok száma. Tehát van miután nyomozni. Azt hiszem, hogy itt a visszaélés a forrásokkal, hogy ezt hogyan definiáljuk, ez lehet az egyik megoldás, ebben rejlő, rejlik az egyik megoldás. Az ajánlások legtöbb, legtöbbike nagyon nyilvánvaló, mind itt a bizottság számára, mint pedig az egész parlament számára. Uh, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy meg kell reformálni az Olafot, hogy zéró toleranciára van szükség, és meg kell, hogy mondjam, nagyon aggaszt, hogy mi az, amit még tolerálunk itt, a, mi, mi ez a hiba, amit még kockázatot, amit elfogadunk. Akkor a csalásokat jelentők védelmének kérdését már számos alkalommal megvitattuk a Pricewaterhouse-zal is, azt hiszem, hogy ez egy alapvető kérdés. Remélhetőleg lesz egy felülvizsgálata a tanulmánynak, ami figyelembe veszi ezen következtetéseket, különösen azt, amit Szórenzen úr elmondott. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Andreasen úr. Eh, asszony, Gressle asszony. Üdvözlöm Önt! Elnézést kérek, hogy későn érkeztem, elnök úr, de hát előfordul, hogy az embernek más fontos teendője is van, főként, hogyha valamilyen módon meg kell birkóznia 500 módosítóval. Nálam ez eset, jelenleg ez a helyzet állt elő. Már tegnap áttekintettem egy kicsit a tanulmányt, átolvastam, és ami nekem feltűnt az az, hogy megint csak a költségvetési ellenőrzés problémáinak teljes spektrum ismét elénk tárul, nagyon fontos eszközök csak félig meddig működnek, vagy egyáltalán nem működnek. Erre mutat rá ez a tanulmány. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy van egy adatbankunk, Szören már említette, hogy valóban létrejön egy olyan fekete lista, azok nevével alással visszaélnek, korrupcióban vesznek részt, stb. 2006-ban a tanácssal egyeztünk meg abban, hogy létrejöjjön ez az adatbank. Az OLAF követelése volt ez az adatbank, a tanács beleegyezett mindenféle ellenállással szemben a finek meg sikerült ezt megvalósítaniuk, illetve átvinniük a tanácsot, de mindmáig nem működik jól ez az adatbank, és ezért azt szeretném kérdezni az Európai Bizottságtól, hogy hány eset szerepel ebben az adatban. Ha jól tudom, akkor alig fél tucat. A kérdés az, hogy ez az adatbank valóban épül-e folyamatosan, fenntartják-e azt, és felmerül a kérdés, hogy egyetlen értelmes volt-e létrehozni, észszerű volt-e létrehozni ezt az adott bankot. A második kérdésem azokhoz szól, akik elkészítették a tanulmányt. A jogi utókövetés rendkívül fontos az ilyen esetekben, és többször is láthattuk már hogy Európában sokszor a jogszabályok azért nem működnek jól, mert a csalás nincs jól definiálva, és nem működik a jogi utókövetés, a follow-up. A kérdésem az volna, hogy önök hogyan látják az utókövetés lehetőségét a szervezett bűnözéssel kapcsolatosan, és visszatérnék a nyolcas pontra, ez tulajdonképpen a második kérdésem alapja a tanulmány elkészítőihez, ami a jelentést a közérdekű bejelentést tevőket illeti, júliusban a személyzeti statútumot újra tárgyaljuk, és ennek kapcsán itt lenne a lehetőség meghatározni, hogy mi történjen az ő esetükben. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretne még valaki hozzászólni? Úgy látom, nem. Még négyen kapnak szót. Először is az Európai Bizottság, majd a jelentéstevő ugye négy konkrét kérdést tett fel, Andrézen asszony és Greszle asszony hozzászólása is tartalmazott kérdéseket a bizottsághoz, aztán az OLAF-nak is címeztek négy kérdést, utána a számvevőszék képviselője kapja meg a szót, két kérdést intéztek a számvevőszékhez, és utána Ugye Grászle asszony intézett egy kérdést a jelentéstevő, illetve a tanulmány szerzőjéhez is. Először tehát az Európai Bizottság kapja meg a szót. Hognász. Hognász úr a bizottság részéről. Remélem jól ejtettem a nevét. Non, Denis Janton de la DG euh, Budget. Je voulais juste euh, brièvement prendre la parole. Vous avez ici des représentants. A költségvetési főigazgatóságtól érkeztem. Szeretnék röviden hozzászólni. Az Olaf, a GD Regé és a, egy másik főigazgatóság részéről is vannak itt képviselők. Feljegyeztem a tíz kérdést, amelyet az Európai Bizottsághoz intéztek, és szeretném elmondani, hogy az Olaf, mint rendkívül fontos szerepet tölt be, mind az Európai Bizottság részéről, mind pedig általánosságban. A hármas kérdésre szeretnék rátérni, ez főként a fekete listára vonatkozik. Egyetértek azzal, amit Gressle asszony mondott. Valóban egy olyan kérdésről van szó, amelyről a legutóbbi pénzügyi költségvetési határozat újratárgyalásakor mélyebben foglalkoztunk. Reszle asszony meg tudta győzni a tanácsot afelől, hogy a szabályokat meg kell változtatni, és hogy az említett elvből kell kiindulnunk. Természetesen nagyon sok jogász is részt vett a vitában, ahol elhangzott, hogy csak olyan esetek kerülhetnek be az adatbankba, amelyek valóban jogerősek, és amelyek esetében már nincs helye fellebezésnek. A Költségvetési Főigazgatóságon belül van egy szolgálat, amely konkrétan foglalkozik ezzel, én nem vagyok tagja ennek a szolgálatnak, de megerősíthetem, hogy az, amit Gressle asszony mondott, valóban így van, a tagállamok részéről kevés bejelentés érkezett. Az Európai Bizottságon belül létrejött egy másik fekete lista, amely összefügg a korábbival, de átfogóbb. Itt a közvetlen kedvezményezettekről van szó. Közvetlen kapcsolatok kell, hogy fennálljanak a bizottsággal. Különböző kategóriák vannak, és a csalás az egyik ilyen kategória. Szeretném átadni a szót az Olaf szakértőjének, aki nyilván szintén meg tud világítani néhány dolgot, és hogyha nem tudtunk mindent tisztázni, akkor szívesen felveszünk majd a kapcsolatot a jelentéstevővel. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretne még valaki az Európai Bizottság részéről esetleg hozzászólni? Hiszen kérdések egész sorát tette fel Zöndergárd úr. Igen, parancsoljon. Kérem, hogy mutatkozzon is be röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány szót szólnék a kohéziós politikáról. A menedzsment és kontrollrendszerekről a 22-24. oldalokon szerepelnek kitételek, és néhány pontosítást szeretnék elmondani. A szöveg önmagában nem eh, szól a bizottság felügyeleti szerepéről. Néhány pontosításra van szükség a bizottság munkájával összefüggésben. A szöveg bizonyos mértékig túlságosan leegyszerűsíti a valós helyzetet. Például Bulgária és Hollandia vonatkozásában van néhány megállapítás, amelyek tényszerűen nem helytállóak. Hasznos volna, hogyha ezeket az adatokat a bizottsággal is egyeztették volna, mielőtt leírják. Például Hollandiára vonatkozólag olyan benyomást kelt a szöveg, mintha nem volna kellő utókövetése az audit stratégiának, már ami azokat az ellenőrzéseket illeti, amelyek Hollandiában folynak. Az audit stratégiát a bizottság minden évben jóvá hagyja, felülvizsgálja, és a bizottság az ellenőrzési stratégiával kapcsolatosan véleményt is nyilvánít. Azután a tagállam, tagállam ellenőrzési jelentést küld be, és ezt a bizottság felülvizsgálja. Emellett éves kétoldalú ellenőrzési egyeztetéseket is tartunk minden évben a tagállamokra vonatkozólag. A bizottság emellett a saját ellenőrzéseit helyszínen is végrehajtja. Bulgáriával kapcsolatosan azt állítja a tanulmány, hogy az audit hatóság, a hatóság és a tanúsító hatóság ugyanabban a minisztériumban székel, de ez nem igaz igazából. A tanúsító hatóság a pénzügyminisztériumban van, a nemzeti alapkezelő, az audit hatóság viszont független végrehajtó hatóság, amely a pénzügyi, pénzügyminisztériumnak jelent vagyis az öt különböző intézmény különböző minisztériumokban működik, tehát megfelelően körül vannak határolva a felelősségi körök, és szét vannak választva. Néhány gondolat. Átfogó audit stratégiánk van a 2011-13-as időszakra, ennek az alapja kockázatértékelés. Közös stratégiát dolgoztunk ki az, a foglalkoztatási, a környezetvédelmi főigazgatóságokkal és az OLAF-fal. A tanulmány vége felé ajánlásokat is megfogalmaznak a szerzők, és ezekkel kapcsolatosan elmondanám, hogy a tagállamokban kapacitásépítést folytatunk, például a közbeszerzéssel kapcsolatosan, és a menedzsment tanúsításokkal kapcsolatosan. Ami pedig a szervezetbűnözés elleni fellépéssel kapcsolatos kérdéseket illeti, elmondanám, hogy mindent megteszünk, amit tudunk a szabálytalanságok és a visszaélések területén. Minden olyan intézkedés, amire készen állnánk ezen felül, az arányosság és a költséghatékonyság elveinek figyelembe tartásával kell, hogy végrehajtásra kerüljön. Ezek nagyon fontos alapelvek számunkra, mielőtt még intézkedésekbe fogunk ezen a területen. Arányos intézkedésekre van szükség, és figyelembe kell vennünk, hogy a költségek növelésével mit tudunk lényegében elérni. Köszönöm. Azt hiszem, hogy még nem válaszolták meg Zöndergárd úr minden kérdését. Abból indulok ki azonban, hogy az Európai Bizottság feljegyezte a kérdéseket, és a kérdések egy része más főigazgatóságokat érint részben, ezért azt kérném a bizottságtól, hogy minél előbb írásban válaszoljon Zondergárd úrnak, ha lehetséges, akkor még a nyári szünet előtt. Talán ez volna a legegyszerűbb. Máskülönben Zondergárd úr parlamenti kérdéseket tesz fel önöknek majd, szóbeli választ igénylő kérdéseket, és akkor összetettebb lesz az eljárás. Négy kérdés hangzott el az Olaf felé. Van-e itt valaki az Olaftól? Kérem, mutatkozzon be, hiszen nem ismerjük egymást. My name is Köszönöm szépen, elnök úr, Johan Kál a nevem. A csalás megelőzési és a felmérési ö, osztályán vagyok az Olafnak. Ahogy már korábbi kollégák is elmondták, az Olaf független nyomozás, nyomozati szervként is felelős a csalás elleni küzdelem területén, és egyben egy bizottsági szolgálat is. Amennyiben, ami a csalás elleni, a csalás elleni szolgálatunkat illeti belső és külső nyomozásokat is lefolytatunk, annak érdekében, hogy az Európa Európai Unió pénzügyi érdekeit védjük. Nyilván, amikor nyomozásokat folytatunk le, vizsgálatokat folytatunk be, bizonyos szabályokat tiszteletben kell tartani. Különösen, hogyha olyan eredményekre jutunk, amelyek bűnügyre utalnak, például tehát ahol bűnügyi felelősség érintett, ide tartozik a szervezet bűnözés is. Ilyen esetben az OLAF kötelezett arra, hogy a nemzeti igazságügyi hatóságoknak továbbítsa a talált adatokat. És aztán ez alapján vagy tovább lehet folytatni a vizsgálatokat, vagy ha az ügyész úgy gondolja, úgy ítéli, akkor ezt a büntető ügyi bíróság elé lehet vinni. Természetesen minden ilyen esetben bizalmasan kell kezelnünk ezen információkat, és ezt a pontot ki kell hangsúlyoznunk, hogy a saját vizsgálatainknál is titoktartás, bizalmasság van életben, ezt tiszteletben kell tartanunk, és a tagállamokkal való együttműködésben is a nemzeti hatóságok esetében is. Mint mondtuk, tehát a csalást vizsgáljuk, csalás ügyeket vizsgálunk, és vannak módus operandik, amilyen belül a hamis dokumentumokat vizsgálunk, és a többi, és a többi. Nem mindig lehetséges az, hogy azonnal beminősítsük az eseményeket, hogy most mi, miről van szó, de minden esetben ö, bizonyosan kezeljük a információt, ami tudomásunkra jut az ilyen vizsgálatok lefolytatása során. Másik dolog, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy teljesen egyetértek ez, a bizottság részéről Szonya Szór által elmondottakkal. A bizottság tudatában van teljesen annak, hogy kiegészítő tevékenységekre van szükség. Már utalás történt itt a nemrég elfogadott közleményéről a bizottságnak, amely a büntetőjog általi elismerés jelölés védelméről szól az Európai Unió pénzügyi érdekeinek, tehát ezzel kapcsolatban a bizottság ismertet lépéseket, mint EU-s jogalkotó, és ezt, mint ugye kiegészíti a 1073-as rendelet felülvizsgálata. Illetve van egy harmadik eszköz, amely nem sokára elfogadásra kerül valószínűleg, és amelyet említett uh, Semata biztos úr itt a parlamentben, aki csalás ellenért felelős. Ez egy csalás elleni stratégia, ez a neve ennek a stratégiának, és júniusban fogja elfogadni a kollégium. Ez a stratégia már lefedi majd az ajánlások nagy részét, amelyre a tanulmányban utalás történt. A 6-os, 7-es nyolcas pontokra gondolok itt különösen, a tudatosság növelése, figyelemfelkeltés, a szabálytalanságok és csalások felderítésének, eh, lehetőségeinek megerősítése, az eszközök megerősítése és a többi. Amint ezt a csalás elleni stratégiát, stratégia elfogadásra kerül, mindenképp eh, orvosolni fogjuk a szabálytalanságok kérdését, Remélem, hogy választottam valamilyen mértékben a kérdéseikre. Köszönöm. U hebt wel in uh, mate geantwoord op. Nos, eh, valóban nagyon részletesen válaszolt Zondergaard úr kérdéseire, de tulajdonképpen volt egy konkrét kérdés is tekintette a Eurojust-tal való együttműködésre, ami ugye nem működik túl jól. Um. Igen, valóban. Az együttműködés az Olaf részéről, a eurojust és a Europollal is jó, megfelelő, nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, mind szakpolitikai szinten, minden operatív szinten, és rendszeres találkozásokra kerül szó, sor az egyes eseteknél, a Eurojust és az Olaf között a nemzeteken átnyúló bűnözés terén, és ilyen dossziék esetében, tehát azt mondanám, hogy kitűnő az együttműködés. Remélhetőleg a főigazgató úr is meg tudja is ezt majd erősíteni ma délután. Köszönöm. Ehm, er Jó, akkor majd megkérdezzük. Tessék, Gressle asszony. Igen, ha most ezt, amit hallottunk, ez alapján csak azt mondhatjuk el, hogy hát nem sok mindent tudtunk meg, de jó, hogy beszéltünk róla. Kicsit meglepődtem. Egyrészt relatív precíz adataink vannak a csalási esetekről. A bizottság legutóbbi tanulmányban például. Meglepő mód, első alkalommal már adatokat is láthattunk. De tudom, a tanulmány is azt mondja, hogy 0,9% a kifizetéseknek, tehát erről beszélünk. Azt hiszem, hogy itt nagy százalék esetében még nincsen információnk, tehát a kérdés, hogy ez a 0,9 ezzel kapcsolatban mi mondható el, hogy ez ne csak az akciótervben jelenjen meg, piros, vörös vonalként, Hogyha megnézzük, akkor először láthatunk számokat a tagállamok esetében, csalásokkal kapcsolatban, de három-négyféle adat is olvasható, és az a benyomásom, hogy itt a cél az, hogy minél alacsonyabb számokat mutassunk ki, hogy úgy tűnjön, minél alacsonyabb itt a csalások száma aránya. De szerintem fair lenne inkább azt mondani, hogy nem tudjuk, hogy mi, mekkora a mértéke itt a csalásoknak. És a bizottság módosító javaslatot tett a költségvetés rendeletre eh, vonatkozóan, és itt a frakciók tanácsosainak figyelmét erre felhívnám, hogy a bizottság ebben azt mondja, hogy azon vállalatok, akik benne vannak ebben az adatbanknak, adatbankban pénzmosás miatt, vagy csalás miatt is elítélésre kerültek, és van egy olyan termékük, amely esetében monopól szerepet töltenek be, akkor annak ellenére, hogy őket elítélték, ez, ez nem számít, szabad utat kapnak, mert monopól helyzetben vannak. Nos, de mi az a termék, amiért csak egy vállalat felelős? Ezt a kérdést tenném fel itt hát Európában. Tehát égbe kiáltóak ezek a kijelentések, és ezek az, hogy ezek az elítélések ennyire kevés súlyt kapnak. Ezt nem lehet így elfogadni. És hát direkt mondom most ezt itt, mert később nehéz absztrakt megmagyarázni, hogy, hogy a korrupció és pénzmosási eseteket komolyan kell venni a parlamentben még akkor is, hogyha itt a mi gyermekünkről van szó, vagy nem mi gyermekünkről van szó. Köszönöm. Dat klopt, het gaat om onze baby en die moeten we koesteren. Ez valóban így van. A mi gyerekünkről van szó, úgymond, és nekünk foglalkoznunk kell vele valóban. Zöndergárt szeretne rá, vagy esetleg a számbevőszéket kérdezzük? Először? De szeretném azért elismerni illetve az Olafnak lehetőséget biztosítani, hogy reagáljanak a 0,19%-ra. Igen, ezt a számot általános számként említettük a 2009-es évre vonatkozólag, ezt 2010-ben adtuk ki. A különböző ágazatokban ilyen kiadási számokat fogalmaztunk meg, ennek az alapja a feltárt és jelentett csalások száma, amelyeket a tagállamok feltártak és jelentettek az Olafnak. Tehát az értesítéseken alapul ez a szám, és ezt most a 2010-es évre vonatkozólag felülvizsgáljuk ezt a számot, és nyáron adja ki a bizottság ezt a jelentést, vagyis feltárt és bejelentett gyanúsított csalás esetek számáról van szó, ezeket a tagállamok jelentik be, mint csalásgyanús eseteket. Minden megfelelő statisztika esetében ezen a területen egy fekete, illetve egy, egy, egy olyan számmal is számolnunk kell, ami ugye a regisztrálatlan esetekre vonatkozik. Ön mit gondol, milyen magas lehet ez a szám? overleg bij de mensen van Olaf. Esetleg az Olaf kollégák részéről kaphatunk választ, tanácskoznak először? Ezt Kleinegrids kolléga már megválaszolta ezt a kérdést, talán tudna válaszolni a szemszerű kérdésre is. Igen, köszönöm. Kanagus a nevem, és az Olaf titkárságánál dolgozom Velem is beszéltek a tanulmány készítése során, illetve a vélemény készítése során. A kérdésekre válaszolva nem tudok túl sok mindent hozzáfűzni, csak annyit tudok elmondani, hogy nekünk is gondjaink voltak abban, hogy pontos számokat tudjunk felmutatni a csalásokkal és a szabálytalanságokkal kapcsolatosan. Nem csak a fogalom meghatározásokkal van probléma, hanem ahogyan Gressle asszony is kifejtette, olyan nehézségek is vannak, hogy nem minden adatot tudunk pontosan, vagyis nem mindegyik bejelentésen alapul. Vannak dolgok, amelyeket gyanúsítunk, vagy gyanítunk, de az ügyek mértékét tekintve nem tudunk pontosat. Hogyha most azt mondjuk, hogy 5 vagy 10 százalék akkor az azért túl messzire megy. Ezekben a kérdésekben nagyon gondosan kell eljárnunk, hiszen különböző szakpolitikákat alakítanak ki a mi számaink alapján, és lehet, hogy ez megalapozott lesz, hogyha csak becslésekre hagyatkozunk. Felismerjük, hogy mennyire nehéz ez a helyzet, és mennyire frusztráló ez a helyzet a nyomozók számára, vagyis amikor megpróbálják feltárni a csalások pontos mértékét, de hát hasonló nehézségekkel találkozunk más területeken, nem a szándék hiányzik, hanem a tényadatok. Köszönöm szépen. A számvevőszékhez is érkezett két kérdés. Arra vonatkozólag, hogy hogyan becslik a szervezet bűnözés szerepvállalásának mértékét, illetve hogy hogyan követik a nyomon az önök által kivizsgált eseteket. Köszönöm, és köszönöm ezt a nagyon érdekes vitát. Peter Welsh vagyok, a számvevőszéktől egy kicsit más ügyben jöttem, de úgy gondoltam, hogy nagyon érdekes ez a téma, úgyhogy bejöttem. Azzal kezdeném, hogy minden vizsgálatunk vissza figyelembe veszi a csalás kockázatát, ahogyan Kalára elnök is említette az április 15-i levelében, tehát minden auditunkban ezt figyelembe vesszük. Ami a szervezet bűnözői szerepvállalást illeti, nagyon sok jelentés történt a saját források területén, a körhintacsalással kapcsolatosan, taglalták ezeket a kérdésköröket, és úgy gondoljuk, hogy ezek súlyos problémát jelentenek, úgyhogy vizsgáltuk ezt a kérdéskört. Az egyik ajánlásra is kitérnék a jelentésből. A jelenlegi megfogalmazásban úgy gondolom, hogy aggályos ez az ajánlás, hiszen információcseréről beszél az OLAF és a számvevőszék között. A mi iránymutatásaink, és gondolom, hogy az auditorokra mindig ez vonatkozik, hogyha csalásra utaló jeleket talál, akkor a csalást kivizsgáló intézménynek adja át az ilyen esetet. Ezt tesszük mi is. Egyrészt azért, mert ha túl sok kérdést teszünk fel, és túl sokáig magunknál tartjuk az esetet, akkor ö, ö, sérülhet a kivizsgálás esélye, vagyis nem húzzuk az időt, viszonylag hamar átadjuk az ilyen eseteket az Olafnak. Gondolom, hogy a PricewaterhouseCoopers is ugyanezt tenné a saját vizsgálataival, hogyha csalásra utaló jeleket találna, átadná a csalásokat kivizsgáló hatás, hatóságnak az esetet. Mi pedig nem kapunk információt az Olaftól, mivel ezek bizalmas információk, van egy egyensúly az átláthatóság és a bizalmasság között, bizonyára jó az átláthatóság is, de aztán eh, az ügyészi szakaszban, eh, ügyészségi szakaszban már sokkal eh, hasznosabb, hogyha valamiféle titkosság is érvényesül. És természetesen, amikor átküldünk egy esetet az Olafhoz, akkor nem akkor hallunk utoljára róla, hiszen az Olaf beli kollégák visszajelzést adnak az ügyek alakulásáról, úgyhogy általánosságban mi köven, nyomon követjük az ügyeinket, amelyeket átadunk az Olafnak, de nem tudok pontos számokat mondani, hogy mennyiből lett sikeres vádemelés, de minden esetre nyomon követjük ezeket az eseteket. Ik, ik heb daarover een aanvullende vraag. Als ezzel kapcsolatosan lenne egy további kérdésem. Hogyha végrehajtják a vizsgálatokat, és csalás gyanúja merül fel, és az Olafot tájékoztatják erről, nos ez a normális, rendes eljárás, de milyen gyakran történik ez meg? Gyakran, ritkán? tudna esetleg egy arányt mondani erre vonatkozóan, vagy ez inkább ritkán fordul elő? Nos, amit Keder úr április 15-i levelében mondott, az még én hozzáfűzhetném azt, hogy gyakran a tagállam értesíti Olafot az ügyről, amit aztán vizsgálunk, de ezzel kapcsolatosan nincsenek számszerű adataink. De három százalékról beszélünk, ez nem egy nagyon magas százalék a tranzakcióknak, ez igaz. Geef Ehrenhauser. Ehrenhauser úr kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni, hogy a számvevőszék jogilag kötelezett-e, hogy az Olaf felé közvetítse az ügyeket, vagy pedig csak megteheti, hogy továbbadja az ügyet az OLAF-nak? That's a very good question. Ez egy nagyon jó kérdés. Az eljárási szabályaink szerint minden auditor ez alapján jár el, de talán az Olaf megmondhatja, hogy van egy ilyen jogi követelmény, de én azt mondhatom, hogy mi valóban így járunk el. Well, I think uh, the uh, legal base... Nos, azt hiszem, hogy a jogalap az a 1073-as rendelet, annak hetes cikke, ahol az áll, hogy az intézményeknek kötelessége jelenteni, hogyha a súlyos gyanú eset el fenn, és ez alapján pedig együttműködniük kell. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Volt egy további kérdés Greszle asszonytól a tanulmány szerzőihez, Venzing úrhoz. Biztos vagyok benne, hogy ön megjegyezte a kérdést. Uh, uh, Igen, lejegyeztem ezt a kérdést, ez a személyzeti szabályzattal kapcsolatos, és erről csak annyit tudnék mondani, hogy egy másik tanulmányra kell hivatkoznom, amit szintén a PVC végzett el és voltak olyan megállapításai, hogy a jelenlegi 22 AB cikk nem bátorítja arra a bejelentéstevőket, hogy ezeket a bejelentéseket megtegyék, tehát hogy elbátortalanítja ez a szabályzat a bejelentéstevőket. Az az ajánlásunk tehát, hogy ezeket a cikkeket módosítsuk. Ezzel kapcsolatosan több információ található a többi jelentésünkben, amelyek készültek ebben a házban. Aztán a csalás definíciójával kapcsolatosan is gondolkodtunk, a jogi definíciót még megtanulni, megtalálni is nehéz, vagyis egy egységes definíciót, de vannak és ezeket is leírtuk a jelentésben, vannak olyan viselkedési minták, amelyeket megemlítenek, mint család eljárásokat, de ennek a bizonyítása, illetve a bűnös szándékok bizonyítása nagyon nehéz. Gondolom ebben az Olaf sem vitatkozik velem. És mivel jogi vizsgálatot nem hajtottunk végre a definíciókkal kapcsolatosan. Ennyit tudok csak erről a témáról mondani. Nagyon szépen köszönöm. Akkor most megadom a szót Zöndergárd úrnak, hogy lezárja a vitát Köszönöm szépen, és köszönöm az észrevételeket is. Értem, hogy nem mindenki áll készen arra, hogy minden kérdésemre itt a helyszínen választ adjon, így kapásból, de azzal is megelégszem, ha néhány kérdésemre később válaszolnak köszönetet kell mondanom ugyanakkor a számvevőszéknek, hiszen nagyon világosan kifejtette, hogy milyen eljárásban dolgoznak, és hogy az EU-s forrásokkal való visszaélést valós problémának találják. Az Olaftól azonban egy nagyon fontos kérdésem nem kaptam választ. Az Olaf úgy érzi-e, hogy az EU alapokkal való visszaélés nagy probléma, vagy inkább csak elszigetelt esetekről van szó? Volt egy ilyen kérdésem. Ez a megkülönböztetés nagyon fontos számunkra két okból. Először is a bizottság képviselője már említette a költséghatás tanulmányt vagy vizsgálatot. Persze nem fordíthatunk túlságosan sok erőforrást olyasmire, ami nem okoz valós problémát. Persze, nagyon nehéz meghatározni a tisztázatlan számokat, de nagyon fontos, hogy egy becslést kapjunk arról, hogy mi a nagyságrendjennek a problémának. Nem várhatunk addig, amíg ezek tényszerűen bebizonyosodnak. Tudjuk, hogy vannak még szürke számok, de becslésre szükségünk van, hogy tudjuk, milyen mértékű erőforrás felhasználást indokol a probléma mértéke. Ezért nagyon fontos ez a megkülönböztetés. Vagyis nagy probléma ez, vagy csak kis probléma, vagyis csak elszigetelt esetekről van szó. Ez az egyik nagyon fontos megfontolás. A másik pedig, hogy a határokon átnyúló szervezett bűnözés is fontos probléma nagyon sok kárt okoz, nem csak a források eltulajdonításáról van szó, hanem a határon átnyúló szervezet bűnözés arra is képes, hogy a közigazgatásban vagy a politikában a döntéshozatát befolyásolja. Ez valós veszély. A pénz az csak pénz végső soron, persze. Persze azért ez is problémát jelenthet, de az igazi veszély az, hogyha egy szervezett bűnözői csoport elég erős ahhoz, hogy a döntéshozatalt is befolyásolja, és bizonyos tagállamokban fennáll ez a veszély. Az a körülmény, hogy vannak szürke számok, ez, ezt tiszteletben tudom tartani, de mindenképpen szükséges, hogy legyen egy használható becslésünk a probléma mértékére vonatkozólag, hogy tudjuk, hogy mennyi erőforrás kell fordítanunk a probléma megoldására. Er Azt is el kell mondanom, hogy még mindig meglep, és még mindig nem értem, hogy miért annyira nehéz áttekintést adni erről a kérdéskörről. Értem én, hogy a, az adatok titkosságát figyelembe kell tartani, és értem az Olaf álláspontját ezzel kapcsolatosan, és természetes, hogy nem azt várom, hogy most neveket mondjanak, vagy konkrét elkövetési módokat vázoljanak fel, vagy nem akarok senkit megfosztani a jogi védelem lehetőségétől. Ugyanakkor itt a parlamentben nagyon nagy nehézséget okoz, hogy nem tudunk pontos rálátást kapni a probléma mértékére. Hogyha nincs ilyen áttekintésünk, akkor nagyon nehéz meghozni a szükséges döntéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a problémákat megoldjuk. De, mint már említettem, mindenkinek köszönetet kell mondanom a munkájáért, és nagyon várom a folytatást. Köszönöm. Dankjewel. Uh, nagyon szépen köszönöm. Hogyha nincs további megjegyzés, hozzászólás, akkor lezárnánk ezt a napi rendi pontot, és ezzel a ma délelőtti ülésünk véget is ért. De néhány gyakorlati dolgot azért miért megemlítenék. Főként a frakciók képviselőihez szólok. 17 óra 30-kor a koordinátorok üléseznek, és az első tíz percben gyakorlati dolgokról fogunk beszélni, jelentések kiosztása és így tovább. 3.46-kor pedig Baxis államtitkár úr érkezik hozzánk. És háromnegyed óránk lesz arra, hogy az elnökség képviselőjével beszéljünk ezekről a dolgokról. Hosszú ebédszünetünk lesz tehát, de Gressle asszony esetében ez nem igaz, mert több mint 400 módosítót kell átnéznie, de 15 óra és 16 óra között aztán lesz egy közös ülésünk a Költségvetési Szakbizottsággal együtt. Jó étvágyat mindenkinek az ebédhez, és köszönöm az együttműködést!